Folytatjuk a bizottság munkáját, és nagy örömünkre szolgál, hogy Matéra asszony megérkezett. Tehát akkor most áttérünk témájára, amely a megfelelő fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerek kérdése. A Foglalkoztatási Bizottság a felelős, nagyon fontos kérdésről van szó, Éppen ezért a női egyenjogúság szempontjából vizsgáljuk meg a témát, Matéra asszony pedig a felelős elé előadó, a mi véleményünk tekintetében. A nyugdíjrendszerek fenntarthatósága minden EU-s tagállam számára roppant lényeges. A mi véleményük pedig a nemek közötti egyenlőség kérdését vizsgálja a nyugdíjrendszerek kérdéskörén belül. És azzal is foglalkozunk, hogy milyen diszkrimináció áldozatai lehetnek a nők a nyugdíjrendszeren belül. Hiszen elég gyakran fordul elő, hogy a nők rövidebb ideig dolgoznak, mint a férfiak. Bizonyos rendszerekben a nők hosszabb életkorára is tekintettel vannak a nyugdíjrendszerek pedig úgy épülnek fel, hogy a nők általában kevesebbet kapnak, mert kevesebb a fizetésük is. Most eh, először szeretnénk meghallgatni Matéra asszonyt, aki a vélemény felelőse, utána megvitatjuk. Tehát Matéra asszony kap szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Először is szeretnék elnézést kérni azért, hogy elkéstem. De úgy volt, hogy lehet, hogy egyáltalán nem jövök, mivel a hó rendkívül sok európai repteret blokkol. Az elnökünk már elmondta, a hogy a vélem, az erre vonatkozó, tehát a megfelelő fenntartható bizt, nyugdíjrendszerekkel kapcsolatos vélemény nagyon fontos a parlamentünk részére, és úgy gondolom, hogy komoly felelősséggel jár a feladatom, mivel mindenképpen le akartam folytatni ezt a vitát önökkel a hó ellenére, és szeretném hallani a véleményeket is mindenki részéről, mert még nem volt vita igazából erről az árnyék előadókkal. Úgyhogy a legutóbbi Strasburgi héten ott voltam azon az ülésen, amely a Foglalkoztatási Bizottságban erről zajlott, és hát ott az összes előadó jelen volt a különböző bizottságból. Mint már mondtam, arról van szó, hogy az európai nyugdíjrendszereket valamilyen formában megreformáljuk. És azt kell, hogy mondjam, hogy az, előad, az előadó szem, szem, az előadó és a, és a nők is nagyon fontos szerepet tulajdonítanak ennek a véleménynek. Tehát egyrészt arról van szó, hogy a nőket diszkriminálják a munkahelyükön, és utána pedig diszkriminálják őket a nyugdíj időszaka alatt is, hiszen kevesebb nyugdíjat kapnak a nők általában, mint a férfiak. Pontosan azért, mert adott esetben a nőknek bizonytalan munkát kell vállalniuk, vagy korlátozott munka, munkaidőben dolgoznak. Ugye az egyik kollega elmondta, hogy arra is szükség lenne, hogy a zöld könyvből egy idézetet javítsunk ki, miszerint tehát egyenlőséget kell teremteni a férfiak és a nők között a nyugdíjrendszerekben, és nekünk most erről véleményt kell alkotnunk. Egy jó véleményt kell tehát kiadnunk, és már most előre köszönök mindent a kollégáknak az egyes frakciókból, hiszen valóban sok és jó módosító indítvány érkezett be hozzám, sokat is gondolkodtam a témáról. Azonban sajnos el kell mondanom azt is, hogy a 89 módosítóból, amelyet benyújtottak, a, 9, ugye a négy fő bekezdése vonatkozóan, sajnos azért sokat ne, nem, nem tudok sokat átvenni belőlük, vagy tehát van sok olyan, amelyet nem tudunk nem tudok átvenni, azért, mert a mi hatáskörünket, jogkörünket túllépnénk vele, ha belevennénk őket. Nagyon sok példát mondhatnék egyébként ezzel kapcsolatban. Most csak egyet idéznék. Thomson kolléga azt hiszem, hogy nincs itt. Nem. Ez a, nem, ez a 63-as Pagliarelli módosító. Itt a tagállamokat felszólítja, hogy szociális szolgáltatásokat nyújtsanak, mint például gyermek elhelyezési lehetőségek, gyermekgondozási lehetőségek, annak érdekében, hogy a nők re nehezedő teher csökkenjen, akiknek adott esetben például idős gondozással kell foglalkoznia, vagy, vagy fogyatékkal élők gondozásával kell foglalkoznia. Jó, persze ez fontos, és jó is, jó dolog az, hogy erről beszéljünk, de semmi köze ennek ezzel a, ehhez a jelentéshez, a véleményhez, hiszen e, így ezzel túllőnénk a célon. És megkértek ugye engem arra, vagy hát arra kértek meg, hogy, hogy olyan véleményt fogalmazok meg, amelynek egyfelől komoly tartalma van, de nem szabad elhagynunk azt az utat, azt az irányt, amelyben, amelyen haladnunk kell, és nem szabad kitérnünk. A nőknek a nyugdíj területen történő diszkriminációja nagyon magas és nagyon komoly, sokkal komolyabb adott esetben, mint más területeken. Szeretném majd megadni a szót a kollégáknak, az árnyékelőadóknak is, akik jelen vannak, és egy-két módosítóhoz szeretnék esetleg még különböző hm, tisztázásokat hallani, de mondom, vannak olyan módosítók, amelyek nem tartoznak ide a témába. Köszönöm szépen, Matéra asszony, Plumb asszony. Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni a mondandómat, hogy gratulálok az előadónak. A vélemény tervezett kidolgozásáért. Én árnyék előadó vagyok az SND frakcióból. És néhány megjegyzésem lenne, hogyha lehet. Persze ez egy nagyon fontos ö, téma. Múlt héten Strasbourgban is vitáztunk erről, a Foglalkoztatási Bizottságban. És örülnék, hogyha, ugye mivel itt a havat említettük, tehát örülnék, hogyha legalább annyi megoldás és javaslatunk lenne, mint a hány hópehely hullott az elmúlt két napban. Úgyhogy jó lenne, hogyha a tagállamok ki tudnának találni különböző intézkedéseket, a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőségre vonatkozóan. De hogy visszatérjünk a vélemény tervezetre, A flexibilitást szeretném hangsúlyozni, amikor a nyugdíjkorhatárt megállapítják a női, ez a nemi dimenzió figyelembevételével. Azt gondolom, hogy a nyugdíjkorhatár egy oldalú emelése nem a megoldás a, a jelenlegi demográfiai folyamatokra. Viszont vannak olyan tanulmányok, amelyek bizonyítják, hogy ha a nyugdíj, a nők számára előírt nyugdíjkorhatárt emeljük, vagy emelik, akkor az elképzelhető, hogy ahhoz vezet, hogy több nő, elsősorban több idős nő elszegényedik. Tehát a nők közötti szegénységet a nyugdíj korhatár emelésével sajnos elősegíthet, elősegíthetjük. Ugyanakkor a tagállamoknak kompenzálni kell a különböző nyugdíj mértékeket a munkaerőpiacon lévő nemi diszkriminációval, és azzal, hogy csökkentjük a fizetésekben meglévő különbséget. És szeretném itt kiemelni a minimum azt a célunkat, hogy 2020-ig minimum 10%-kal csökkentsük ezt a fizetési ollót a férfiak és a nők között. Beszéltünk arról is, beszéltem arról is, hogy az, a férfiak és a nők különböző mennyiség időt töltenek el azzal, hogy gyerekre vigyáznak, idősek, időseket gondoznak, stb. stb. Ezt el kellene, hogy ismerje a, a kalkulációban a rendszer, aktivitást tette, és aktív időszakként teljes munkaidős állásként el kellene ezeket az időszakokat ismerni, ugyanúgy, ahogy egyébként például az egyetemi tanulmányokat el is elismerik. Luling asszonynak is volt módosítója egyébként ezzel a, ezzel a területtel kapcsolatban, két évre vonatkozóan, két év volt ez az időszak, ugye körülbelül ez az időszak, amíg, ami alatt a férfiak és a nők a gyermekekkel foglalkoznak. A bizottságot arra is kérni fogom, hogy a 5-ös cikk 2 bekezdését kivegye, bekezdés kivegye a 113-as 2000 per 2004-es irányelvből, amely lehetővé teszi, hogy a nőket diszkriminálják a nyugdíj tekintetében. Ugyanakkor kér, kértem azt is a bizottságtól, hogy folytasson tanulmányt a ezeknek a nyugdíjrendszerek reformjának a hatásáról, a kihatásáról a nőkre az Európai Unión belül, figyelembe véve azt, hogy a következőik a céljaink. A nyugdíjjogok individualizációja, a különböző mechanizmusok kidolgozása, amelyek korrelálnak a foglalkoztatási igényekkel a társadalom, a társadalmi és a nők foglalkoztatási igényeivel, ugye különösen, hogyha függő, függőket, illetve az eltartott helyzetben élőket is figyelembe vegyük, a harmadik pillér, nyugdíjrendszer harmadik pillére, és az, hogy nagyon sok típusú nőnek különböző igényei vannak, például bevándorló nők, az egy etnikai kisebbséghez tartozó nők, fogyatékkal élő nők igényei. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a tagállamoknak támogatni kell, kellene azt, hogy az egyes indexálási módszerek és képleteknek milyen hatása van arra, hogy az idősebb nők elszegényedjenek. A bizottságot felhívtam arra is, hogy egy államtekintő globális értékelést végezzen, a tekintetben, hogy az összes új reformnak milyen hatása van a szociális rendszerekben, tehát reformoknak milyen hatása van a nők életére. Azt is szeretnénk, hogy javítsák a munkafeltételeket, munkakörülményeket a nők számára, és ösztönzőket biztosítsanak a nőknek azért, hogy tovább dolgozzanak. És hogy azok a nők, akik ezt szeretnék, ezt megtehessék, figyelembe véve természetesen a nemi dimenziót. Arra is kértem a, tagállamok, hogy, a tagállamokat, hogy különösen figyeljenek oda arra, hogy a nyugdíj korhatár emelése az önkéntes alapon történjen, és ne kötelezően. Felhívtam a bizottságot arra is, hogy csökkentsék a terhet a tagállamokon a, a az állami privatizációja irányába. És azt hiszem, hogy minden tagállamnak az állami nyugdíjrendszert kell támogatnia. Tehát az első pillér véleményem szerint a legjobb, azért mert biztosítja a kapcsolatot, a szolidaritást az egyes generációk között, és a diszkriminációt úgy eltünteti. Ezek lennének tehát azok a módosítók, amelyek, vagy hát a, a módosítóknak a tartalma, amelyeket benyújtottam egy témában. És természetesen Madera asszonynal is meg fogjuk ezt beszélni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor Cornelissen asszony kap most szót, parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Igen, ez a vita arra emlékeztet engem, amikor először dolgoztam. 96-ban polici tanácsadóként a parlamentben. És akkor is volt egy, egy dosszié a nyugdíjjogokról a Női jog, Egyenlőség és Egyenlőségi Bizottságban. És ugye ott is elmondtuk azt, hogy hát tovább ennek a nők emiatt diszkriminálják őket a nyugdíj tekintetében, és ezt el akartuk törölni. A parlament nagyon határozott véleményt nyilvánított ki erről, akkor viszont ugye nem nagyon volt még hatalma, úgyhogy a tanács pedig nem értett velünk egyet, nem tudtunk mit tenni. Akkor nem volt olyan könnyű ezeket a dolgokat megvitatni sem, hiszen túl sok minden nem történt a nyugdíjrendszerekben és a nyugdíjvitákban. Most viszont a dolgoknak meg kell változnia. Mert hogyha nem változtatjuk meg a dolgokat a nyugdíjrendszereinkben, akkor nagyon komoly válság lesz tíz év múlva körülbelül. És ez sokkal rosszabb lesz, mint a jelenlegi helyzet. Ha pedig meg fogjuk úgyis úgyis változtatni a nyugdíjrendszereket, akkor a legutolsó morzsáit is eltörölhetnénk a női, nők diszkriminációjának. Például ajánlhatnám esetleg újra a 32-es módosítót Thomson asszony részéről, amely jobb is, mint az enyém ugyanebben a témában egyébként. És ez pedig azt a helyzetet tárgyalja, amit már 96-ban is meg akartunk csinálni, hogy ne diszkriminálják a nőket azért, mert tovább élnek. Azt is azt is biztosítani kell, hogy, hogy minden embernek külön ö, jogai legyenek, és és független attól, hogy, hogy vállalkozó, kényszervállalkozó vagy, vagy részmunkaidős dolgozóról van szó, esetleg bevándorló nők számára is őket is egyik figyelembe, ugye erre vonatkozóan 47-es módosítót nyújtottam be. Nem szabad elvenni az ösztönzőt a nők elől, ugye azért, hogy dolgozzanak. Tehát valóban a, a munkaösztönzők nagyon fontosak, egyenlően kellene, hogy megosztozzanak ezen a férfiak és a nők. Ne, ne adjunk ok, okot a nőknek arra, hogy ne dolgozzanak. Valóban arról van szó, hogy az összes nőre szükségünk van a munkaerőpiacon, aki tud dolgozni egyáltalán. És egy utolsó megjegyzés, amelyet még szeretnék elmondani, ugye a kolléganőm itt mondta az első pillér versus másod, második pillér óriási vita ez. Nem is gondolom azt, hogy feltétlenül egyet kell értenünk ebben, mert ez tényleg nemzeti hatáskör. Hollandiában nekünk nagyon erős a második példa egyébként. Azt gondolom, hogy fontos a fenntarthatóság szempontjából, de persze az is fontos, hogy a második pillérből származó nyugdíjak mindenki számára elfogadhatóak legyenek, és hogy ne legyen diszkrimináció a tekintetben, és itt valóban le azért van még hol fejlődni. Hát, Köszönöm szépen, Luling asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is megfogalmaztam néhány módosítót, amelynek a célja az, hogy világosabbak, koherensebbek legyenek a dolgok. Először is módosítót írtam az egyes preambulum bekezdéssel kapcsolatban, mert az aktuárius számítások egy dolog, és a nyugdíj más dolog. Bennünket a nyugdíj számítás érdekel, hány év, mekkora a fizetés. Ezért készítettem a módosítót, mert nem szabad összekeverni a dolgokat, a filozófiát a vizilófiával Írtam egy módosítót a B preambulum bekezdéssel kapcsolatban is, mert úgy gondolom, hogy fontos kimondani, hogy a nők sokkal inkább, mint a férfiak, abba hagyják, hogy felfüggesztik a munkájukat, munkahelyi munkájukat, vagy részidőbe mennek át. Ezért kompenzálás szükséges. Szükséges. A mi országunkban ez létezik, ez a kompenzáció baby years-nek nevezik. Két év gyerekenként beszámít a szolgálati időbe, akkor is, hogyha nem volt az idő alatt biztosítás. Azt hiszem, hogy az ilyen kérésekkel foglalkozni kell, ezek észszerűek, és nem lehet nyugdíjat kérni olyanoknak, akik sohasem dolgoztak, akik időben dolgoztak, hogy ugyanazt a nyugdíjat kapják, akik teljes munkaidőben dolgoztak. A mi európai rendszereinkben az állami rendszerben az alap a járulékbefizetés. Annak pedig az alapja a fizetés. Nem lehet férfinak vagy nőnek magasabb nyugdíjat adni, azért mert kevesebbet keresett, vagy kevesebb ideig dolgozott. Egyes férfiaknak sem homogén, folyamatos a karrierje. Valaki 40 évig dolgozott az én hazámban, és befizetett a pénztárba, befizetett a munkáltató, sőt nálunk az állam is befizet, nyilvánvalóan magasabb a nyugdíja, mint aki fél időben dolgozott. Ezt nem lehet kompenzálni mert igazságtalan lenne azokkal szemben, akik sokkal több járulékot fizetnek. Azt hiszem, hogy kompenzációról kell gondolkodni a baby years, idézelben gyes alapján hogyha valakiről gondoskodott az nő a családban. De más kérni az nem kompatibilis a mi rendszerünkkel, és főleg nem igazságos, nem méltányos a többi biztosítottal szemben. Ezért a C preambulum bekezdésén ö, kihúztam. A pauperizációról van szó, amely a ö, nőket és a nyugdíjasokat jobban fenyegeti, mint a többieket. Nem, nálunk pont fordítva. A legjobban a nyugdíjasok állnak jelenleg mert elég jók a nyugdíjak nálunk, és a legjobb helyzetben a nők vannak. Azok, akik sohasem dolgoztak, hanem olyanhoz mentek férhez, aki egész életében dolgozott. Ha még jól is dolgozott, az még jobb, és nem váltak el. Nem jó helyzetben vannak az elváltak, akik nem eleget dolgoztak, az én nemzedékemből valók, akik nem voltak biztosítva. Az én hazámban nincsen nő, aki 40 évet dolgozott volna, mint én. És 40 eh, évig járulékfizető lett volna, és ö, eh, olyan lenne a nyugdíja, mint egyes eh, özvegyeknek. Az én időmben nem voltak vezetők a nők, de a, az igazgató özvegye legalább ezer euróval több nyugdíjat kap, mint én, mert a férje 40 évig dolgozott. Ennek természetesen e, itt nincsen incidenciája. A lényeg az, hogyan lehet kompenzálni a nőknek azokat az időszakokat, amikor a e, gyermeküket e, gondozták, vagy más a családból. Ezért szeretném aláhúzni, hogy nem szabad olyan kéréseket megfogalmazni, hogy mondta a jelentéstevő, amelyek out of scope, a hatájon kívül esnek. Sok nagyon jó szándékú kérés, módosító van, amelyek semmi köze ehhez a ö, véleménytervezethez. Hogyha azt hogy a vélemény figyelembe vegyék, akkor arra koncentráljunk, ami lényegi a nők számára. Van egy bekezdés, amelyet töröltem, és amely azt mondja, hogy megfelelő kritériumok, tartós kritériumok kellenek, a, és figyelembe kell venni a teljes és részmunkaidőt a nők esetében, amikor a munkaviszony nincs. Nem, így nem lehet E, legyen a e, férfiaknak és a nőknek, ahogy e, az én hazámban is, bizonyos kedvezmény, hogyha gyermeket gondoztak. Tehát azt kérem mindenképpen, hogy töröljük az, ami nagyon jó szándékú, de semmi keresni valója ezzel a vél, ebben a véleményben, és koncentráljunk azon kérésekre, amelyek realisták, amelyeket figyelembe lehet venni. Köszönöm. Eh, Köszönjük, eh, Matéra asszony. Most szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek eh, zár, zó, záró megjegyzése a vitához. Köszönöm. Köszönöm szépen jegyeztem mindent, amit a ö, kollégák mondtak, a, az árnyék jelentéstevőket is beleértve, és egyetértünk valóban a nyugdíjkorhatárt emelni kell. Így a nők tovább dolgozhatnak, és jelentős mértékben hozzájárulhatnak a társadalom aktivitásához. De valamire oda kell figyelni arra, hogy a nőt kitesszük annak a veszélynek, nagyobb veszélyeknek tesszük ki a nőket, és ezek idővel az egészségére is kiharhatnak. Tudjuk, mennyire fontos sok szó esik róla ebben a szakbizottságban. Nos, mennyire fontos figyelembe venni azt, hogy a nők várató élettartama növeli a magány és a szegénység kockázatát. Ezt többször is elmondtam azokon az üléseken, amelyeken részt vettem a múltban. Fontos ö, tudni, hogy milyen hatása van a nyugdíjkorhatár emelésének. Sok tagállamban más a helyzet, de Olaszország az európai iránymutatást követi, és előbb-utóbb egységes lesz a korhatár. Ahogy Lingasszony mondta, a jó szándékok nem szabad felhigítsák ennek a véleménynek az alapját ez legyen egy korlátozott vélemény, technikai. A gondolatokat ne higítsuk föl, ne zavarjuk meg a vélemény jövendőbeli olvasóit a migráns nőkről, a handicappel élőkről, a kisebbségiekről szólhatunk, de ne kövessük el azt a hibát, amit a múltban, azaz olyan véleményt írunk, ami végtelen vitát hoz. Nem, ez egy fontos téma mindannyiunk számára, és a női-férfi paritásról beszéljünk arról, hogy a bér szakadékot csökkenteni kell, de ne vegyünk bele olyan témákat, amelyek nem illenek bele. Ha mégis belevesszük, akkor a véleményt nem veszik figyelembe. Egyetértek azzal, ami elhangzott a vélemény fontosságával kapcsolatban Tíz évvel ezelőtt is fontos volt, amíg a Konész asszony már tíz évvel részt vett a munkában, már akkor is ez fontos téma volt, de a Lisszaboni szerződés értelmében a parlamentnek új hatásköre kiterjedtebb hatásköre van. A meghozás még nem világos, de ö, nagyobb a hatáskör. Az egészen biztos. Ez a vélemény lehetővé teszi, hogy a hangunkat hallassuk. Még egy pillanat a jegyzeteimbe pillantok. Tamson asszony módosítója, új módosító. Szó van benne arról, hogy bármilyen szerződésről is legyen szó, munkaszerződésről, halmozni kell a különböző periódusokat, a különböző típusú szerződéseket, amikor kiszámolják a nyugdíjat. Igen. Így is van. De ez egy új módosító indítvány, és a következő napokban, ha csak a hó nem akadályoz meg benne, lesz lehetőségünk arra, hogy foglalkozzunk a kompromisszumos módosítók megalkotásával. van figyelembe venni a módosítókat. Azt hiszem, semmiről nem feledkeztem. Meg mindenkinek válaszoltam, hogyha további válaszol van szükség, készen Köszönöm. December 13-a a módosítók Ha benyújtásának hatája és február 1 e A foglalkoztatási bizottságnál februári plenárison szavazunk. Ez lett volna az utolsó témánk a napirend értelmében. Egy kicsit késve kezdjük a koordinátorok ülését, de azonban eh, remélem, hogy nagyon gyorsan eh, megtarthatjuk a koordinátori ülést. Most köszönöm a részvételt.